Der President. Az elnök. Vielen Dank. Köszönöm szépen. Folytatjuk az ülést. A harmadik szavazás eredményeit fogjuk bejelenteni, tehát a módosító indítványok harmadik adagjának a bejelentése. Közös állásfoglalás indítvány összehangolt uniós felépés a COVID-19 pandémia és következményei elleni küzdelem érdekében a témánk tehát 42-es módosító nem fogadtuk el. 11-es módosító elfogadtuk. 21-es módosító nem fogadtuk el. 69-es módosító nem fogadtuk el. 70-es módosító. Nem fogadtuk el. 47-es módosító. Elfogadtuk. 4-es módosító indítvány. Elfogadtuk. 71-es módosító. Nem fogadtuk el. 12-es módosító. Nem fogadtuk el. 5-ös módosító. Elfogadtuk. 26-os módosító elfogadtuk, 72-es módosító, nem fogadtuk el, 27-es módosító, elfogadtuk, 6-os módosító, elfogadtuk, 73-as módosító, nem fogadtuk el, 23-as módosító, elfogadtuk, 74-es módosító, elfogadtuk, 75-ös módosító, nem fogadtuk el. 79-es módosító, nem fogadtuk el. 7-es, 14-es és 28-as ezek egyformák voltak, el is fogadtuk mind a hármat, vagy egyet. 20-as módosító, elfogadtuk. 36-os bekezdés, eredeti szöveg három részben első rész elfogadtuk, második rész Elfogadtuk. Harmadik rész. Elfogadtuk. 37-es bekezdés eredeti szöveg két részben. Első rész elfogadtuk. Második rész. Ezt is elfogadtuk. 50-es módosító. Elfogadtuk. 16-os módosító. Elfogadtuk. 51-es, nem fogadtuk el, és végezetül, nem utolsó sorban 52-es módosító, ezt sem fogadtuk el. A módosítók negyedik csoportjának eh, csoportjáról tartott szavazás eredményeit eh, holnap reggel 9-kor fogjuk eh, bejelenteni. Ekkor folytatódik ugyanis a mostani ülésünk. A napi rendet mindenkinek elküldtük, egyébként a parlament honlapján is elérhető. Ezzel a mai ülésünket le is zárom. Mindenkinek eh, jó estét eh, és jó éjszakát kívánok. Én köszönöm a Európai Parlament szolgálatainak, hogy megszervezték a mai ülésünket viszontlátásra.